Kedves hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Akkor kezdenénk a, a mai ülést, mégpedig a napirend elfogadásával. A következő változtatásokra került sor az eredetihez képest. A 22-es és a 30-as napirendi pont, amelyek a jogi alapról szólnak, ezek elhalasztásra kerültek. A 32-es napirendi pont az európai kis, kisebb értékű követelésekre vonatkozó eljárás és az európai fizetési rendelet kérdése a rögtön a 21-es napirendi pont után lesz. Vannak-e ellenvetések azzal kapcsolatban, hogy így ezzel megváltoztatjuk a, módos, a napi rendet? Hogyha nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Ami az elnök közleményeit illeti, nincsen semmiféle közleményem. A harmadik pont korábbi ülések jegyzőkönyveinek elfogadása. Szeptember 3 október 6, október 13, október 20, 20-ai eh, ülések elfogadása, hogyha nincsenek ellenvetések, akkor ezeket is elfogadottnak tekintjük. Ezzel most már rátérhetünk a négyes napi rendi pontra, ami a meghallgatás Európai Uniós közigazgatási jog legutóbbi fejleményeiről. A legutóbbi jogszabályalkotási ciklus alatt egy munkacsoportot hoztunk létre, és ennek a munkája, ennek a munkacsoportnak a munkájának az eredménye a közigazgatási eljárás joga kapcsolatos jelentés volt. Luigi Berlinger a jelent, volt a jelentéstevője ennek a jelentésnek nagy becsű korábbi tagja ennek a szakbizottságnak, akit sok szeretettel köszöntök újra itt közöttünk. Ezt a jelentést kísérte az európai hozzáadott érték elemzés, amelyet az EPS készített, amely arra az eredményre jutott, hogy a közigazgatási eljárásra vonatkozó egységes jog hatékonyabb európai uniót hozna létre, és költségmegtakarításhoz is vezetne. És összességében ez a, a polgárokra nehezedő terhet, illetve költségeket is csökkenteni, illetve javítaná a forrás hatékonyságot, és az IT rendszereket is hatékonyabbá tenni, illetve az egyéb eljárásokat. Most igyekszünk meggyőzni az Európai Bizottságot arról, hogy fogadja el ezt a jelentést, és ezt kövesse. Luigi Berlinger munkája ö, nagy ö, munkáját üdvözölték többen is, és ennek köszönhető az, hogy Hoffman professzort és Stiller professzort üdvözölhetjük itt most a köreinkben a Luxemburgi Egyetemről, illetve a Páviai Egyetemről. És sok szeretettel köszöntöm Dagmar Roth Bérentet is, aki szintén korábbi tagja ennek a szakbizottságnak, aki mindent tud a közigazgatásról, különös tekintettel az európai parlamenti közigazgatásról. Megvizsgáljuk azt, hogy milyen hatással lehetne az Európai Parlament számára ez az új egységes közigazgatási jog. Mielőtt minden további késlekedés nélkül meg is adnám a szót az első hozzászólónak, Herwig Hoffmannnak a Luxemburgi Egyetemről. Nem, Zéleszer professzor úr szeretne először hozzászólni. Jó, rendben, akkor öné a szót, tessék. Köszönöm szépen. Eh, Herwig Hoffman eh, kollégámmal együtt eh, azért jöttünk el, hogy bemutassuk a Renewal kutatócsoport munkáját. Öt éve foglalkozunk ezokkal a konkrét problémákkal, amelyek az európai közgatási jogra vonatkozik. Ez a csoport 15 tagú irányító bizottsággal, igazgató tanácssal rendelkezik, és a Renewal weboldalán láthatják azt, hogy kik tagjai ennek a bizottságnak, és szeptember 1 -e óta Szeptember 1-én közzétettük azokat a szabályokat, új szabályokat, amelyek er, e, erre az új közigazgatási jogra e, vonatkoznának, és egy nagyon fontos pont van itt, amit említenem kell, mégpedig az a konferencia, amelyet az európai mediátor részvételével rendeztünk 2012 és 2014 során. Ezen konferenciák után és több találkozó után is, amelyekre a különböző körökkel került sor, bírókkal, köztisztviselőkkel, a társadalom képviselőivel, egyesületek képviselőivel. Nos, velük együtt dolgoztuk ki ezeket a szabályokat, amelyek angol nyelven elérhetők szeptember óta, a weboldalunkon, és amelyek spanyolul, olaszul, franciául, németül és lengyelül is megjelennek majd. Most dolgozunk tehát a különböző nyelvi változatokon. Az én, jelent, az én beszámolom két dologra fog koncentrálni. Először is miért van szükség közigazgatási eljárásra, franciául inkább kódexről beszélünk, mint jogról, de ugyanarról a dologról van szó. Másodszor pedig mit lehet eh, tenni a Lisszaboni szerződés alapján? Amit én most itt elmondok, ez természetesen csak az eszenciája annak, amit az első könyvben megjelentettünk. Hoffman úr majd a ezen szabályok eh, eh, fog beszélni. Ezekben e, ezen szabálymodellekről van szó. Nos, miért van szükség tehát ilyen közigazgatási eljárási jogra? A mi véleményünk szerint arról, azért arról van itt szó, hogy hogy az alkotmányos hozzáadott értéket megjelentessük a polgárok, a szervezetek, vállalatok mindennapi életében. Ez tehát egy olyan alkotmányos érték, amely, mint például a jogállamiság, az egyenlőség, az arányosság, a jogbiztonság a, és egyéb dolgok, értékek, egyéb értékeket is említhetnék a demokratikus unió, az átlátható unió, amelyben megvalósul a jog védelme, az információhoz való hozzáférés. És emellett természetesen azok az eh, eh, elvek, amelyeket a 40 amelyeket a karta, alapjogi karta 41-es szikkei alapján kodifikáltak, mint a, és amelyek a jó igazgatás, közigazgatás alapelveinek számítanak. Nos, miért van szükség ilyen közigazgatási eljárásra, amellett, hogy az alkotmányos értékek megvalósulnak, vagy jogok megvalósulnak? Született egy tanulmány Luigi Berlinger vezetésével, ez a tanulmány azt mutatta, hogy a meglévő szabályok, eljárási szabályok nagyon fragmentáltak. Léteznek, rengeteg ilyen szabály létezik, de ezek rendkívül széttagozódottak. Emellett vannak olyan eljárási elemek, amelyeket csak, amelyek csak részben valósulnak meg a különböző ágazatokban, és ott fontos szerepet játszanak. Az egyetlen lehetőség az általános jog elfhez való visszatérés, ami azonban az Európai Bíróság döntéseit illeti, ezek általános jog elméleti meghatározások, de ezen szabályok ismerete, tehát az összes szabály ismerete nagy nehézségekben ütközik. Ami a jelenlegi rendszer e, e, e, előnyét illeti, nos, erről azt mondhatjuk, hogy egyrészt dinamikus, másrészt kísérleti jelleggel alakultak ki ezek a mai szabályok. Ezek egyrészt előnyök, de másrészt hátrányok is a már említett okokból. Vannak bizonyos tanulságok, amelyeket le lehet vonni a tagállami tapasztalatok alapján, sőt, még harmadik államok tapasztalatai alapján az eljárási jogban, és ezeket igyekeztük a munkánkban figyelembe venni, és a mi munkánk a többek között erre is vonatkozott. Az első kodif kodifikációs lépésekre 1989-ben került sor, Spanyolországban, aztán Ausztriában is sor került egy ilyen kodifikációs hullámra, aztán Németország következett, de természetesen más esetek is érdekelnek bennünket, mint például az Egyesült Államok tapasztalata, 1946 óta, folyt ez a kodifikáció, ezt a Franciaországban is nagyon fontos. A, de az, az az elv valósultat meg nagyon sokáig, hogy hagyjuk a jogot fejlődni, ez inkább joggyakorlatra alapuló jog volt, de most kezd, megkezdődött a kodifikációs folyamat Franciaországban, ott, Franciaországban is. Az egyik lecke, vagy ez egyik tanulság, amit levonhatunk, az az, hogy ez a kodifikációs folyamat nem vezetett oda, hogy hogy kevesebb konfliktusra került volna sor. Nos, természetesen Természetesen ennek vannak van olyan hatása is, mely szerint az, az, a szabályok jobb ismerete miatt kevesebb vitára kerül sor. Már az elnök úr is utalt egy hatástanulmányra, amelyet a parlament szolgálata készítetett, és itt bizonyos elemek szerepelnek ebben, amelyeket meg fognak találni a mi anyagunkban is, többek között a különböző nyelvi megfogalmazások, azok a, meg, a rosszul érthető megfogalmazások, a köz számára érthetetlen megfogalmazások, amelyeket lehetne változtatni. Mit lehet tenni a Lisszaboni szerződés alapján? Természetesen nem szabad tagadni a, problémá, a jogi, jogi alap problémáját. Most ez a probléma, ez számunkra nem prioritásos, esetleges probléma, de persze tudjuk, hogy a realizmus minket is utolért. Amit javaslunk a jogalkotóknak, csak olyat javasolhatunk, vagy vannak, annak van értelme, amelyet meg is lehet, át is lehet ültetni jogszabályba. Mert hogyha ez nem így van, akkor ezt csak akadémiai gondolkodásnak tekinthetjük. Ami a jogi alapot eh, illeti, említenem kell azt, hogy a vita lényege a 298-as cikk eh, alkalmazhatóságáról szól, de persze vannak egyéb problémák is. Nem fogok bele, eh, belemenni a részletekbe, csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezekkel a problémákkal kapcsolatban mindenképpen megoldást kell találni, hiszen meg vagyunk győződve róla, hogy ezek a szabályok jók. Van itt egy másik probléma, mégpedig a hatály kérdése, egy ilyen közigazgatási eljárási jog hatája. Nos, ez csak az intézményekre és az Európai Uniós szervekre vonatkozik-e majd, vagy pedig a tagállamokra is, akkor, amikor a tagállamok az Európai Uniós jogot alkalmazzák, mint például az alapjogi karta esetében. Nos, a mi vállalatunk, a válaszunk a következő. Mind a két álláspontot lehet, meg lehet védeni. Politikai szempontból eh, nem igazán lenne realista rögtön azzal kezdeni, hogy a köz, ez az Európai Uniós közigazgatási jog minden hatóságra vonatkozna, a tagállami hatóságokra is, kivéve néhány olyan esetet, ahol a kulcsfontosságú probléma a különböző adminisztratív közigazgatási hatóságok között együttműködésben merül ki. Természetesen tudatában vagyunk ezeknek a problémáknak, de azt gondoljuk, hogy a legjobb eszköz arra, hogy felmutassuk ezeknek a szabályoknak a legjobb ezeknek a pozitívumának a bebizonyítása arra, hogyha önök elé ezt beterjesztjük, és önök ezeket értékelni tudják. Köszönöm, köszönöm szépen. És köszönöm azt, hogy meghívtak. Szívesen teszek eleget ennek a felkérésnek. A 2013-as parlamenti állásfoglalásra szeretnék hivatkozni, amit mi közigazgatási jognak hívunk, az tulajdonképpen a, a versenyjog egy ága. A következőket szeretném kérdezni, hogy jó pillanatban vagyunk-e ahhoz, hogy <clears throat> ezt a kérdést fölvessük, másodszorban azt, hogy mik a fő vonulatok, kérdéskörök, és harmadsorban, hogy mik az ebből fogadó következtetések. <clears throat> A közigazgatási eljárásjog területén nagyon nagy a sokféleség az eljárásjogban különösen, és az EU jog nagyon sokféleképpen valósul meg a tagállamokban, a jogalap kérdése mellett meg kell vizsgálnunk az eljárások gyakorlati hasznosságát, jogszerűségét <clears throat> is. Többféle módszerrel vizsgáltuk meg ezt a kérdést a tagállamokban, sőt az EU kívül is, és problémaorientáltan próbáltunk eljárni megvizsgáltuk, hogy milyen változatosság van, milyen rendszerek vannak, és felvázoltuk az elvek egy listáját, és külön választottuk a végrehajtható jogot, a szerződés jogot, és az információ menedzsmentet, a kölcsönös segítségnyújtást kérdését és a nagy, például a Schengeni információs rendszerek működését. <clears throat> Ami a jogalkotást magát illeti, még itt a fő kérdések. A szerződésekben van ugye delegált jogi aktus és végrehajtási aktus, de a, sem a szerződések, sem a lebontott például komitológiai szabályok nem mondják meg, hogy mi történik azután, miután a bizottság benyújtotta a saját jogalkotási javaslatát, <clears throat> és a parlament hozzájárult ezen kérdések tisztázához. Ugye létezik az ügynökségi eljárás például, de azt látjuk, hogy innentől kezdve elkezdődik a sokféleség, a gyakorlatban való átültetése ezeknek a jogalkotásoknak innentől kezdve nem egyértelmű, sokféle tisztázásra szoruló. Ha belemegyünk ezekbe a kérdésekbe, és mi ezt tettük a kutatási hálózatunk segítségével, és felbontottuk a problémát több al problémára, al részre, a szabályalkotás, az iránymutatás sok alkalmazása a szabályalkotáskor, aztán a közzét fontosnak tartottuk, hogy a közé tegyük az alkalmazott metodológiát, és hatástanulmányokat végeztünk a végrehajtató jog területén is. A végrehajtató aktusok azok sokkal közvetlenül érintik a polgárokat, és ezért komoly szakértői háttérre kellett neki indulnunk a kérdésnek, és megvizsgáltuk azt, hogy kihasználják-e a helyi jogalkotók a konzultáció lehetőségét, az értelmezésre adódó lehetőségeket. Vannak-e egyáltalán eljárások erre vonatkozóan, vagy adhok történik a dolog, és az alkotmány mennyiben érvényesül az egyes tagállamok saját alkotmány ezen a területen. A második nagy problémakör, a közigazgatási eljárások során a az egységes jogalkotás, amely a 41-es cikk tükrében vizsgálandó és ágazat specifikusan. Nagyon gyakoriak az ágazat specifikus szabályok. És ezeknek a részletessége azonban nagyon különböző. Nincs bevált gyakorlat Európa szerte. Sok helyütt túlbonyolítják ezeket a szabályokat, átláthatatlanná válnak ezáltal, amikor már az egyedi esetekre bontják le őket. Itt is ugyanazt a metodológiát alkalmaztuk, hogy az egyedi jogalkotást is fázisokra bontottuk, és a nemzeti jogban fent felelhető szabályok alkalmazását vizsgáltuk először, illetve az uniós eljárások tükrét, hogy egyáltalán tükröződnek azok a, a perindításkor, mennyire ö, teszik nyilvánossá az adatokat, van-e időkorlát, hogyan zajlik a vizsgálati fázis, és van-e az adott tagállamban a bevált gyakorlatoknak egy listája, együttműködni kell egymással és az EU hatóságokkal, és azt is vizsgáltuk, amit a tudós körök kompozit eljárásnak hívnak, vagyis mi van akkor, amikor sem tagállami, sem európai kompetenciába nem tartozik egy kérdés, és ilyenkor hova fordulnak a jogászok, illetve a jogalkotók, amikor ugye nem világos, hogy ki a felelős, és amikor a bírósághoz kénytelenek fordulni, hogy egyáltalán eldöntse a bíróság, hogy melyik jog alkalmazandó. És tehát ezekre kell odafigyelni a szabályalkotás során. Most a szerződés jog területén. Essentially with procurement, marché public. But if one digs a little deeper, one finds that contracts are... A szerződés jog is érvényesül, amikor az európai jogot végrehajtják, amikor pénzügyi vonatkozása is van a szerződéseknek, amikor vitákra kerül sor, és akkor is, amikor unilaterális döntéseket kell hoznia ö, valamelyik félnek. Nagy kérdések ö, merülnek itt föl, hogy a szerződés jogot úgy hagyhatjuk-e, ahogy azok vannak a tagállamban, vagy szükség lenne a némi harmonizációra. Nekünk az a következtetésünk, hogy arra lenne szükség, hogy a közigazgatási hatóságok ne akarják ö, a normál, klasszikus jogi felelősségeiket áthárítani a szerződés jogi területekre. Ehhez azonban meghallgatásokra, szakértők bevonására, és arra lenne szükség, hogy ezeket az ügyeket a közigazgatási jogon belül tudják kezelni. Amikor a kölcsönös segítségnyújtás kérdése merül föl, és itt is fontos, hogy legyenek szabályok, mert az Európai Unió ügynökségei, amelyeket az utóbbi évtizedben hoztak létre, ezek már egy, együttműködnek egymással, és ennek az együttműködésnek azonnal hatása van, vagy a hiányának is az adott egyére és harmadik felekre is, akik esetleg nincsenek benne az információs együttműködésben. Tehát felmerül az adatvédelem kérdése, az adatokhoz való hozzáférés kérdése, és megint csak a kompozit eljárás, hogy mi történik az információ megosztás során, milyen értesítési hálózat lép működésbe, van-e, milyen a tagállamok között és az EU között közigazgatási együttműködés ilyen esetekben. És világos a felelősség kérdése. Ha röviden áttekintjük mindezt, és kiosztottunk egy anyagot, amely ezt tartalmazza, akkor egyrészt ott van az az ügy, amely kollégámmal, kollégámmal foglalkozott, vagyis azzal a kérdéssel, hogy az EU jog csak az EU intézményeire, ügynökségeire is alkalmazható, vagy a tagállamokra is. Politikai értelemben ö, ö, vagy pedig esetleg beszélhetünk kompozit eljárásról, ahol az első az igaz, de a tagállamok bevonására is lehetőség van. A másik fő kérdés pedig az, hogy ha bármit európai szinten kell eldönteni közigazgatási ügyben, akkor melyik politikai területhez tartozzék az. A minimalista megközelítés azt mondja, hogy csak kevés szabályt alkalmazunk, de azt mindenki tartsa be. Vagy pedig alkossunk jó, részletes szabályokat, és a kivétel legyen a, a téma specifikus jogalkotás. Mi azt javasoljuk, hogy legyen a legjobb bevált gyakorlatoknak egy cseréje, amely ezt valósítja meg. I think both. Azt hiszem, hogy megköszönhetjük mindkét professzor úrnak, hogy tartották magukat a rendelkezésre álló időkeretekhez. Köszönöm tehát még egyszer, és most átadnám a szót Luigi Berlingernek. Thank you very much indeed, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy meghívtak engem erre a meghallgatásra ebbe a szakbizottságba. Az én lelkesedésem az nagyon nagy volt, amikor én a jogi szakbizottság tagja voltam, és nagyon nagy örömmel dolgoztam itt. Nehéz kérdést tettek fel nekem van-e szükség uniós közigazgatási jogra? Ez volt a kérdés. És én azt mondtam, hogy az adminisztratív, tehát a közigazgatási integrációt előrébb kellene vinnünk az Európai Unióban. A közigazgatási ügynökségek lassanként egy új struktúra részei lesznek, részeivé válnak több területen és most már nem csak hogy lehetségessé, hanem reálissá is válik, például a bíróságokat is bevonni ebbe. Valamennyien tudjuk, hogy a bíróságok együttműködése nehézkes, de azt is tudjuk, hogy erre nagy szükség van. A közigazgatási igazságszolgáltatás is egyetemleges alapelveken nyugszik. Ez a demokrácia része, ahogy már elhangzott tehát a lényegi eljárásjogi, eljárásjogi szabályoknak is meg kell, hogy legyenek. Nem lesz egyébként Európában integráció, ha nincs meg a jogállamiság, amely a hétköznapi életnek, az emberek hétköznapi életének keretet ad. Ha szeretnénk elmélyíteni az európai integrációt, ezt a jog útján keresztül is meg kell tennünk. Az igazságügyi együttműködés elengedhetetlen az európai építkezéshez. A szerződések értelmében az elsődleges referenciaeljárások gondoskodnak arról, hogy az Európai Uniós jogot egyformán értelmezzék, de nem csak önkéntesen. És ezért van szükség a közigazgatási jogi alapelvekre, európai szinten. Ezek közigazgatási eljárásokra vonatkoznak, vonatkoznának, és a bírák által létrejövő esetjog is nagyon fontos szerepet játszik. Az európai bíróságok munkája tehát nem csak egy korlátozott, kiegészítő jellegű valami, hanem az európai bíróságok alapvető szerepet játszanak. Az Európai Parlamentben a legutóbbi parlamenti ciklusban jogalkotási jelentéssel indultunk, és a parlamenten belül sikerült eredményeket elérni. Megpróbáltuk az unió legitimitását megerősíteni, már az állampolgárok tekintetében. Azt szerettük volna, hogy legyen egy rövid, de egyszerű kodifikációja azoknak az alapelveknek, amelyek a közigazgatás tevékenységét szabályozzák. És a bizottságot arra kértük, hogy nyújtson be rendeleti javaslatot, ami az uniós közigazgatási jogról szól. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az európai jogi igazságszolgáltatási térség kialakítása az nem csak a jogszabályokon múlik, hanem az alapelveken is, azon, hogy milyen alapelvek nyilvánulnak meg a bíróságok esetjogában. És éppen ez az egyik oka annak, hogy az új rendeletet ki kell, hogy egészítsék ezek az alapelvek. Vannak ugyanis bizonyos közös alapelvek és szabályok, amelyek a nemzeti közigazgatásra vonatkoznak, és ezeket fokozatosan fejlesztették ki európai szinten. Hogy mondjak egy-két példát, megemlíteném a bíróság esetjogát, és elmondom, hogy ez nem csak az európai intézményekre vonatkozik, hanem olyan szabályokra és alapelvekre, amelyeket a nemzeti közigazgatásoknak is alkalmazni kell. És az az esetjog, amire utaltam, tulajdonképpen kodifikált is lett Európai Uniós jogszabályokban. Gondoljunk a szolgáltatás irányelvre például. És vannak olyan EU-s jogszabályok, amelynek értelmében a tagállamoknak konkrét hatóságokat kell felállítani, létrehozni. Én itt például az adatvédelemre gondolok. Tehát ez a gyakorlatra is kihat, és a bíróságok a gyakorlatban a nemzeti ügyekre kell, hogy alkalmazzák mindezeket az alapelveket, például az eljárás jogi alapelveket, amelyek az EU-s szinten fejlődtek ki a hatékonyság érdekében. Azt hiszem, hogy a hosszas eszmecsere ellenére, amikor ugye mindenki arra hivatkozott, hogy az Európai Unió nem egy állam, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy most már létezik uniós közigazgatási jog. Már létezik. És ez egyébként a fő oka annak, hogy itt mi ezt az eszmecserét most lefolytatjuk. A jogrendszerek rendelkezhetnek a saját közigazgatási jogukkal. Nem csak egy állam rendelkezhet a saját közigazgatási jogával. A bizottságnak is van egy feladata. A bíróság ugyanis nem régiben nagyon világosan megfogalmazta, hogy milyen fontos a közösségek, az európai közösségek kapcsolata nem csak a tagállamokkal, hanem az állampolgárokkal. Ez a Fangenten Lósz híres eset volt, és ebben a döntésben eh, mondta ki a bíróság, hogy az európai jog alanyai nem csak a tagállamok voltak, hanem az Európai Unió állampolgárai is. És itt felmerült a közigazgatás, az integrált közigazgatás. Tehát, még egyszer mondom, az uniós közigazgatás kihat az tagállami közigazgatásra, az eljárásjogra, a finanszírozásra, a garanciákra, az intézményekre és a közösségi jog alapelveinek, alapelveit tehát, közigazgatási jogi alapelveit meg kell, hogy határozzuk, ez kiemelkedő fontosságú. Az Európai Uniós közigazgatási jog alapelvei jellemzői alkotmányos alapúak, amelyekre már itt elhangzott utalás. Például az alapvető emberi jogok fontossága. Az európai jog ezt beépítette, és a nemzeti közigazgatási jogban is szerepel ez. Aztán még egyszer, ugye a bírák, megteremtette esetjog, tehát vannak itt konkrét jogi ágak, amelyekről beszélhetünk, és azt mondhatjuk, hogy egyfajta közigazgatási pluralizmus uralkodik, a tagállamokban, de ezeken a kereteken belül az alapelvek segítségével oda jutunk el, hogy azt mondhatjuk ki, hogy Európa kompatis, ez, kompatibilis ez a pluralizmus. Mi történt a Lisszaboni szerződés óta? És mi történt azóta, hogy az Európai Parlament ezt a kezdeményezést az útjára indította? Lisszabon óta most már vannak jogilag kötelező érvényű elemek. A koordináció például, a közigazgatási koordináció egy ilyen. Én most itt a 298-as cikkre gondolok konkrétan, amely elismeri formálisan, hivatalosan is az Európai Unió közigazgatását, aztán a 41-es cikke a kartának, ami kimondja, hogy van egyfajta közigazgatási állampolgárság is, tehát ez jogilag kötelező érvényű. A parlament tehát betöltötte a feladatát, létrehoztuk a munkacsoportot, és több saját kezdeményezésű javaslatot gondoltunk végig, és aztán a végén pedig a jelentést ez a szakbizottság egyhangulag fogadta el, és a plenáris ülésen is hatalmas többséget kapott, hatalmas támogatást kapott ez a jelentés. Tehát, mondom, a parlament az betöltötte a feladatát, hogy garantálja az állampolgári jogokat, a közigazgatás hatékonyságát, itt az európai közigazgatást is, és azt, hogy a demokrácia, az átláthatóság, a legitimitás, az állampolgárok igényeire való reagálás fontos, ezt is kimondtuk, és elmondtuk, hogy miért van szükség uniós közigazgatási jogra, tehát most az Európai Bizottság térfelén van a labda, hadd legyek őszinte. Megpróbáljuk a bizottságot felszólítani arra, hogy egy olyan területen lépjen, amelyen már lépnie kellett volna, neki kellett volna a kezdeményezéssel előállni a közigazgatással kapcsolatban és a közigazgatási joggal kapcsolatban. A válasz egyelőre az volt, hogy az Európai Bizottság nem fog egyenlőre részletes felmérést készíteni, hanem a jelenlegi helyzetet áttekinti, és az áttekintés eredményeként fog vizsgálódni, hogy vannak-e rossz adminisztrációs példák a meglévő jogi keretek között, és hogyha vannak ilyenek, akkor ezeket hogyan lehet a leghatékonyabban elkerülni a jövőben, általános vagy pedig konkrétabb lépések segítségével egy vagy több intézményen belül. Hát, hogyha én megnézem ennek a válasznak a nyelvezetét, akkor azt kell mondjam, hogy úgy látom, a bizottság hezitál évekig eltart, hogyha hogy kézzelfogható eredményre jussunk, hogyha így haladunk, ha így viselkedünk, a realitással szembe kell, hogy nézzünk. Ez a saját kezdeményezése volt a parlamentnek, és én azt szeretném mondani, hogy most ugyan a bizottságtól kellene, hogy jöjjön egy kezdeményezés, amely megfelel az állampolgárok elvárásainak és hogy lehetővé tegye a bizottság, hogy a parlament és a tanács végre valami konkrét eredményt tegyen le az asztalra. Köszönöm. We thank you. And now the... Mi köszönjük. Uh, today's speakers uh, uh Dagmar Roth. Az utolsó hozzászóló ebben az első fordulóban Dagmar Roth Bérent, az Európai Parlament egykori tagja önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Megpróbálok egy kis hidat verni két téma közé, az európai, illetve megnézni ezt a kérdést úgy, hogy a mi intézményünket, miután 25 évig szolgáltam az Európai Parlamentben, tehát ezért tekintem a mi intézményünknek az Európai Parlamentet, hát, hogy megnézem a mi szempontunkból, mennyire szükséges ez, és hogy állunk most a közös európai közigazgatási joggal kapcsolatban. Amennyiben mindannyian egyetértünk azzal, hogy a közigazgatási jog az alapja a demokráciának, a világosságnak, az átláthatóságnak, és azok ra vonatkozik ez, és, ez joggal ruházza fel azokat, akikre vonatkozik ez a jog, hogy az ügyük mellett kiálljanak. Nekem, engem ért az a megtiszteltetés, és részben nagy öröm, hogy megvizsgáljam az európai parlamenti javaslatait, 2012-ben a parlament elnöke megkért, hogy tekintse át az Európai Parlament munkamódszerét, ennek hatékonyságát. És ez egy follow-up volt egy jelentésnek, amelyet néhány évvel azelőtt készítettem. És amely jelentés az Európai Parlament munkájának a reformjáról szólt. Ennek néhány eleme még mindig él, mint például a kék kártyás rendszer és egyéb pontok, a spontán hozzászólások például, de sajnos néhány dolgot pedig elfelejtettek. Amikor megvizsgáltam az Európai Parlament hatékonyságát, és azt, hogy az Európai Parlament adminisztrációja hogyan működik, még számomra is úgy tűnt, hogy Természetesen amellett, hogy hatalmas adminisztratív munka folyik itt bizonyos konkrét témákban, mint például az élelmiszeripar, vegyipar, stb. De még mindig nagy meglepetéseket okozott számomra az, hogy hogyan működik az Európai Parlament. Az egyik dolog, amit megtanultam, az az volt, hogy a jó irányítás hiányzik. Nagyon óvatosnak kell lennem mindig ugye ö, szerénynek, visszafogottnak, ö, udvariasnak kell lennem, de nincs meg a helyes irányítás, a jó irányítás. Amikor a bürónak jelentettem az eredményekről, próbáltam pozitívan fogalmazni, de hát ezt kellett mondanom, nem lehet itt kerülgetni a forrókását, hogy nincs meg a jó irányítás. Az Európai Parlament egy olyan klasszikus adminisztráció, mint más típusú miniszteri hatóságok például. Most megnéztem, hogy más parlamentek hogyan működnek. A nemzeti parlamenteknek az a nagy előnyük van, hogy van ott egy nemzeti közközgatási jog, amelyre alapszul a munkájuk. Akár a finn, vagy a luxemburgi, osztrák, kollégák, ahonnan érkeztek, ugye hazájukból ott megvan a nemzeti adminisztráció, közigazgatási jog. Az Európai Parlamentnek nincs ilyen közigazgatási joga, amire lehetne alapozni. 28 tagállamnak 28 történelme van, e, és jogrendje. És aztán itt van az a nehéz helyzet, hogy a tisztviselőink, akik a közigazgatási jog alapján dolgoznak, úgy kell, úgy kell, hogy viselkedjenek és dolgozzanak, mint hogyha különböző főnökeik le, lennének. Itt van Berúr például a titkárság vezetője, neki van egy főnöke, aki az igazgató, annak a főnöke a főigazgató, aztán a főtitkár, de közben Szoboda úr úgy gondolhatja, hogy ő Boris Vajnak a főnöke. Na, és ez nagyon nehéz helyzetet jelent, és ezt mind figyelembe vettem. Megnéztem, hogy az Európai Parlamentnek a közgazgatási rendszere elég áramvonalas-e például, hát nem. Emlékeztetnem kell mindenkit arra, hogy az házszabályban nem szól semmi a közigazgatási jogról, a 222-es cikk az egyetlen olyan cikk, amely a titkárságról és a főtitkáról szól, és A parlament munkát az elnökség által kinevezett főtitkár segíti, a főtitkár az elnökség előtt ünnepélyes fogadalmat tesz, hogy feladatait legismertesen és teljesen pártatlanul látja el. Hát ez nem elegendő. És a köztisztviselők is úgy érzik, hogy ez nem elegendő. Amikor a köztisztviselőkről beszélünk, menjünk vissza 79-be az első közvetlen választásokra, akkor 1009, de kevesebb, mint 2000, kicsit több, mint 1900 munkatárs volt, és 5 főtitkárság 2013 végén, főigazgatóság 2013 végén, 6 1743 köztisztviselő volt, és 13 főigazgatóság. Úgyhogy láthatják, engem, amikor megválasztottak 89-ben az Európai Parlamentbe, akkor egy kis közgazgatás voltunk, kis parlament, és ez nagyon megváltozott. Kérdés, hogy a menedzsment kapacitás megfelelően bővült-e? Hát nem. Mi a helyzet? Amikor köztisztviselőkkel beszéltem itt a parlamentben, és megnéztem, hogy hogyan cselekszenek, hogyan lépnek fel, egy meglepő dologra bukkantam. Több tucat belső szabály van, amelyeket egységek, különböző unitok, igazgatók hoznak, például Robert például, egy mögöttem ülő kollega főigazgatója. Elnézést, hogy még mindig úgy utalok a parlamentre, mint az én parlamentem, vagy a mi parlamentünk. Nos, ezek a belső szabályok még akkor is, hogyha néhány helyzetet lefednek, de ezek különbözőek lehetnek a különböző főigazgatóságban, és nem igazán ismeri az egyik főigazgatóság a másik főigazgatóság belső szabályait. És vannak ott ilyen köztisztviselők, Éva June például, és mások, akiknek egyébként köszönettel tartalmazom, tartozom, nos, ők próbálják <laughs> meg, megtalálni, vagy a választ arra a kérdésre, hogy hány belső szabály létezik az Európai Parlamentben. Még ez nem sikerült megválaszolni ezt a kérdést, de hamarosan remélem sikerülni fog. Nem tudom, hogy van-e itt valaki a főtitkár kabinetjéből. És hogyha itt van ez a személy, akkor ezt a kérést nyilván tudomásul veszi, és választ ki fog találni rá. Nos, amikor én a bürónak beszámoltam, hogy mit kell tenni, Azután meg voltam győződve arról, hogy nagyon világosaknak kell lennünk, ami a struktúrákat illeti. Az Európai Parlament vezető szerve a büró, ugye ez mind politikailag, mind közigazgatási jogilag a legfontosabb vezető szerv, és ez dönt az általános szabályokról. Általános elvekről, a legjobb gyakorlatokról, az közgazgatási magatartással kapcsolatban, a hierarchia, a lojalitás, a felelősségvállalás, az együttműködés, stb. Ezek az elvek szerepelnek tehát ebben. Az alapvető szabályok, amelyek az administratív gyakorlatra vonatkoznak, az arányosság, a részlehajlásmentesség, a hatékonyság, átláthatóság, a szolgálat, ezek mind-mind szerepeln ezeknek mindnek szerepelniük kell ebben. Emellett vannak olyan gyakorlatok, amelyek sajnos nem léteznek ebben a parlamentben, pedig létezniük kellene, mint minden, amit ahogy léteznek minden más fontos szervezetben munkahelye. Például, hogy be kell, jelenteni, be kell jelenteni azt, hogyha kaptunk egy dokumentumot valaki mástól. Mint például vegyük a főtitkárság a főtitkárságot, hogyha a főtitk, főtitkárság kapok, kap egy megjegyzést, egy feljegyzést például egy másik szervezettől, szolgálattól, ezt meg kell válaszolni, meg kell, erre választ kell küldeni, hogy köszönöm, megkaptuk a fejezést. Na most ez nem történik meg, gyakran nem történik meg, és ez gyakran átláthatatlans, átláthatatlansághoz vezet és a munkakapacitás nagy része ezzel elveszik. Természetesen emellett nagyon fontos jó, hogy az embert meghallgassák, annak a szükségessége, hogy a döntések arányos időn belül megszülessenek, és ne hagyjuk a dolgokat három évig, döntés nélkül, válasz nélkül. Minden tisztviselőnek egész a, a a a, a unit vezetőktől a a főtitkárságig érvényes ez, hogy kezdjük elveszíteni az arányosság érzékünket, és ennek meg kell változnia. Ami az általános eljárási szabályokat illeti, Más megközelítésre van szükség. Eredmény alapú menedzsment eljárásra van szükség. Még egy pár percet szeretnék kérni. Azt gondoltam, hogy németül fogok beszélni, de mégis aztán nem németül beszélek. Úgyhogy próbálom a, összeszedni kis pontokba, a, amit szeretnék elmondani. Beszélhetnék németül is, ugye, de hát látom, hogy sokan nem tették föl a fülhallgatójukat, úgyhogy elnézést a tolmácsoktól. Uh, Ami az adminisztráció struktúráját illeti, a legfontosabb feladata a főigazgatóknak, e, e, a legfontosabb feladatukat a bürók kellene, hogy kirend, kirend, e, adja, és és aztán ezt kell felosztani különböző alfeladatokra. A bürónak kell eldöntenie azt, hogy hogyan működik a jó administratív eljárás, administratív gyakorlat. Tehát a főigazgatónak minden, illetve a főtitkárnak a minden főigazgatóra vonatkozó általános struktúrát meg kell használ, határozni, az, az ő általuk tartott üléseket, külön jegyzőkönyvet kell készíteni, ez egy alapvető eljárás. Remélem, hogy a bűró elfogadta ezt a jelentést, és valóban meg is végre is hajtja. Ami a belső szabályok egyszerűsítését illeti, ezeket a belső szabályokat, ezek a szabályok egy három oszlopú táblázatban vannak meg, ezt szerintem közé kellene tenni. Amikor Schulz elnök úr megkért bennünket, erre a, ennek a feladatnak az elkészítésére. Azt mondta nekünk, hogy amikor Németországban Aachen mellett egy kis városnak a polgármestere volt, ugye nem szeret, hogy azt mondom, hogy kisváros, de kisváros volt. Nos, ő igazából nem rendelkezett semmilyen e, ilyen közigazgatási gyakorlattal. A parlament közigazgatási gyakorlatát akarta megvizsgálni, de a parlamentnek nincsen, és ezért ezt kérte, hogy készítsük ezt el. A különböző dj tehát különböző struktúrával, feladatokkal rendelkeznek. Azok, akik jogászok, mint például én, azt akarják, hogy minden közzétételre kerüljön, mielőtt ez életbe lép például. Tehát a közzététel nagyon fontos, ez feltétele az életbe lépésnek. Az én véleményem szerint a büró ezt már eldöntötte, elfogadta a jelentésemet, és bizonyos feladatokat már az év végére el, kellett volna, el kellene végezniük, de eddig még semmi nem történt meg, de természetesen bizakodó vagyok és remélem, hogy a follow-up az önök részéről megtörténik majd. Heidi, ugye olyan régóta ismerjük egymást, hogy, és mindannyian tudjuk, hogy az átláthatóság nagyon fontos, hogy demokratikussá kell tenni ezt az intézményt. Ez nagyon fontos a polgárok számára, de az Európai Parlament adminisztrációban dolgozó személyek számára is nagyon jó. Ez kiváló adminisztráció, megismerik, megérdemlik az itt dolgozók a világosságot. Interest. Köszönjük ezeket a nagyon izgalmas <clears throat> munkákkal kapcsolatos megjegyzéseket. Most akkor eljött az ideje annak, hogy kérdéseket tegyenek fel a kollégák az előadóinknak. Hautelászony parancsolja. <clears throat> Köszönöm. Nagyon sok inspiráló gondolat hangzott el, az a, és végre megvalósult az a projekt, amit a parlament régóta kért. Eszembe jutott egy anekdota. Söderman volt az első európai ombudsman, sok évvel ezelőtt járt nálunk, és megpróbálta elmagyarázni nekünk, hogy nem lenne rossz, hogyha az európai közszolgálat szebben bánna a polgárokkal. És azóta sok év lepergett. Most Hoffman úrtól azt hallottuk, hogy talán realisztikus lenne azt kérni, hogy egységes közigazgatási ö, jog vonatkozzon az európai intézményekre legalább, de a tagállamokra ezt nem lehet rákényszeríteni. Én értem ennek a felvetésnek a motivációját, de nem vezetne ez jogi ütközésekhez, gondokhoz, milyen következményekkel járna ennek a megvalósulása? Második kérdésem azzal kapcsolatos, hogy elhangzott, hogy ennek az egész projektnek a célja az integráció, az egységesítés lenne, a magatartási kódaszak szabályok egy irányba terelése de hogyan lehet egyáltalán néven nevezni, hogy mi is az a bevált gyakorlat? Mitől bevált egy gyakorlat? Gergelyeva biztos asszony megígérte, hogy nagyon nyitott lesz a felvetésekre, és Timmermans alelnökkel majd egyeztet arról, hogy hogyan kell elkezdeni ezt a portfóliót. Tehát van némi reményünk arra, hogy a bizottság nyitott lesz, de <clears throat> ön hogy látja ezt? Akkor Hoffman úrnak adnám meg a szót, ő volt az első nevesített előadó. <clears throat> A tagállamok, amikor az EU jogot alkalmazzák, és akkor kötelességük is bizonyos EU joggal kapcsolatos szabályokat követni. Tehát például a esetjogot figyelembe venniük, a bíróság kompetenciáit. <clears throat> Sőt, ennél még szigorúbb szabályok is érvényesek a kartában. Ugyanakkor a 41-es cikk ennek az ellenkezőjét mondja. Tehát jó lenne, hogyha ezt rendbe raknánk, és a közigazgatási jog az esetben, hogyha a tagállamok EU jogot alkalmaznak otthon, legalább ebben a körben egységes legyen. Ez nem csak egy elméleti megközelítés, hanem pont fordítva, inkább egy gyakorlati kérdés, hogy hol kéne ezt elkezdeni. Például az európai intézményeknél egyfajta bevált gyakorlatot felmutatni, megmutatni konkrétan azt, hogy hogyan alkalmazzuk az esetjogot, vagy arra építve, hogy, hogy elég integrált már az EU, felszólítani a tagállamokat, hogy feleljenek meg. Annyi eh, harmonizált területe van az EU politikának, ahol már bevett dolog a közös eljárás, a tagállamok együttműködés az EU intézményekkel. Miért pont jogi területen van az, hogy a jog alkalmazás ennyiféle lehet? Egy egységes közigazgatási eljárás a polgároknak azt az eredményt hozná, hogy a jogbizonytalanság jelentősen csökkenne. Tehát ilyen értelemben szerintem a legfontosabb szabályozandó terület az, hogy a jog alkalmazása területén legyen együttműködés. <clears throat> Persze, hogy milyen metodológia alapján, az már más kérdés. Mi is a bevált gyakorlat? Mi öt éve dolgozunk együtt tagállamok szakértőivel, és számos nem EU-s szakértővel is. És nem csak a problémákat vizsgáljuk, hanem azt is, ami működik, és tisztában vagyunk a tagállami hagyományokkal. Szerintünk az lehetne a követhető út, hogy, ahogy Berlinger is mondja, ütköztetni kellene ö, a kis legalsóbb jogalkalmazás területen feltárt mozaikokat, de ennek persze az lenne a hátrány, akkor elvész az összkép, és a nagy strukturális problémákra nem feltétlenül derül fény. Tehát alulról fölfele lehetne fölgöngyölni a szállat, vagy a szemet fölfejteni, de akkor nincs át, áttekintésünk. Amikor a transzparencia növeléséről beszélünk, az mindenképpen a jog egyszerűsítését jelenteni, ez pedig a felülről folytatott módszer lenne. Köszönöm szépen. Köszter úrnak volt kérdése. A közigazgatási jogról szóló vitát szeretném két aktuális ügyel összefüggésbe hozni. Ma is elhangzott a bevezetőben, hogy a közigazgatási jog mikéntje nagyon nem mindegy az átláthatóság szempontjából. Volt egy európai polgári kezdeményezés a CETA és ttip kapcsolatban. Az Európai Bizottság elutasította ezt azzal az indoklással, hogy már meg elindult eljárások kapcsán nem lehet polgári kezdeményezésre reagálnia. Ezt például nem egy közigazgatási jogi hézag, hogy ezt így is lehet értelmezni? Második kérdés. Az európai közigazgatási jog, amikor az Európai Bizottság és mi képviselők működünk, akkor is hivatkozási alap. Például a TTIP anyagokhoz való hozzáférését a parlamenti képviselőknek a bizottság közigazgatási jogi szabályokra hivatkozva korlátozza. Szeretném tudni, hogy milyen jogalapon teszi ezt a bizottság. Én már tettem föl kérdést, erre a bizottság nagyon nem kielégítő módon válaszolt annak idején, Hát továbbra sem világos számomra, hogy miért tagadhatják meg tőlünk képviselőktől a téti anyagokhoz való hozzáférést. Um, ja. ja, vielen Dank, mache ich gerne. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Um, Nyilván, hogy milyen alapon ö, lehet megtagadni a képviselőktől ezen anyagokhoz a hozzáférést. Van egy in, intézményközi megállapodás, és volt alkalmam erről tárgyalni is, ez meglehetősen kemény és nehéz időszak volt, amikor erről tárgyaltunk, és végül sem lett jó ez a megállapodás minden esetre az elve az a dolognak, hogy a dokumentumok bizalmassága, titkossága között szempontja és a nyilvánosság igénye közti szempont között meg kell találni az egyensúlyt. Az utóbbi évek során újra meg újra ö, arról ment a vita, hogy titkosnak vagy bizalmasnak ö, nevezzünk egy anyagot, és ha már megtörtént, illetve hogy mennyire önkényes ez az elnevezés, mennyire jogilag támogatható akár az egyik, akár a másik kategória. Ez azonban az intézmények közötti megállapodás kérdése. Itt nálunk az elnökség, a frakcióvezetők testülete, az alelnökök felelősek azért, hogy erről tárgyaljanak a bizottsággal, és végül a bizottság elnökével. Ez éveken át zajlott, és megszületett a megalapodás. A, a TTIP csak egy a sok lehetséges példa közül. Valóban továbbra is, bár van ilyen megalapodás, tisztázatlan a jogalap. Második kérdésére pedig, vagy első kérdésére hogy az Európai Bizottság közigazgatási jogra hivatkozva elutasíthat-e polgári kezdeményezést. Nos, itt szerintem nem lehetne általában közigazgatási jogra hivatkozni, hanem kizárólag az európai polgári kezdeményezés szabályait kéne alaposan elolvasni, és azt az intézményközi megállapodást, amely a parlament és a bizottság között született, amely arra vonatkozik, hogy a bizottság köteles átláthatóvá tenni a parlament számára, hogy mit tesz egy polgári kezdeményezéssel. itt a közvetlenül vagy közvetetten a harmadik feleket, például a kiírások esetében is érintő ügyek esetében tisztán belső közigazgatási jogra hivatkozva nem lehet eljárni, tehát itt más szabályokat is meg kéne hivatkozni, hogyha jogszerűek akartak volna lenni. Röviden én is németül szólnék. A polgári kezdeményezés nél nem mindegy, hogy hogy kezdődik egy eljárás. Hogy végrehajtási jogra vonatkozik, vagy egyedi esete. Ez sem mindegy, ezt kell tisztázni. Ez a tétripes téma, ez nagyon érzékeny politikai téma is. Ami az anyagok titkosságát, bizalmasságát illeti, eleve felmerül az elméleti kérdés, hogy szabadna-e, kell-e korlátozni bármilyen anyaghoz a hozzáférést, az, és hogy melyik az erősebb elv az információhoz való hozzáférés, különösen itt a parlamentben, ha itt polgárokat képviselünk, akkor biztos, hogy erősebb kéne, hogy legyen, mint a bizalmasságot indokló megfontolások. Ugyanez érvényes a közigazgatási eljárásokra is. Végső soron ugye a polgárokat érintő dolgokat csinál a közigazgatás, tehát a polgároknak joga kell, hogy legyen belelátni abba, hogy miért születik ez vagy az a döntés. A polgári kezdeményezés egy kiváló példa, mert ez egy olyan terület, ahol részleges a szabályozás. Részben a szerződésből van levezetve, részben a polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályokból, és az általánosabb, itt megidézett elvek is játszanak, és biztos, hogy ha válaszolnak valakinek, aki egy eljárás kezdeményezett, nem lehet általánosságokkal kielégíteni ez nem tisztán közigazgatási eljárási dolog. Itt a helyzet egyediségére is fegyül, tekintettel kell lenni, hogy ez már elhangzott most az alapelvekre. Megköszönöm a válaszokat. Sajnos már kicsúsztunk az időből, úgyhogy megköszönném a négy előadónknak, hogy eljöttek erre a meghallgatásra, és elmondanám, hogy folytatjuk majd a munkát ezen irányvonalak mentén, amelyekről beszéltünk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttek hozzánk, és reméljük, hogy a jövőben is ilyen gyümölcsözően tudunk együttműködni. We continue. Most pedig folytatjuk a napirendünk ötödik pontjával, ami egy eszmecsere arról, hogy mennyire megvalósítható és kívánatos, hogy Kína példát vegyen az európai polgári jogról, különösen a közös európai adásvételi jogról. Rögtön az elején szeretnék néhány szót szólni, mielőtt megadnám a szót előadónknak, és röviden összefoglalnám ebben a bevezetőben, hogy hol is tartunk most a közös európai adásvételi jog ügyében. 2014. február 26-án a plenáris ülésen lezárult a bizottsági javaslat első olvasata. Ez ugye a közös európai adásvételi jogról szólt, a bizottság októberben 2011. októberében nyújtotta be ezt a javaslatot. A javaslat egy rendeletet tartalmaz szerződésjogi jogi szabályokkal, amely szerte az Európai Unióban érvényes lenne ennek az önkéntesen választható eszköznek az az újítása, hogy a szerződési, szerződéses jogot nem váltaná fel a tagállamokban, hanem párhuzamosan létezne a tagállamokban, mint egyfajta másodlagos rendszerrel, és csak akkor alkalmazandó, lenne alkalmazandó, ha a felek, a szerződéses felek ezt választanák. Nagyon széles konzultáció után készült el a jelentés, két meghallgatás és három workshop zajlott a különböző a C és egyéb politikai osztályokkal, nemzeti parlamenti képviselőket is meghívtak, tehát nagyon széles volt a konzultáció. 2013. januárjában, ezt is meg kell jegyezni, a parlament hatástanulmányi osztálya pozitívan értékelte a bizottságnak ezt a javaslatát, illetve a szakbizottság kérését. A Jogviszagi Bizottság a jelentését 2013. szeptember 17-én fogadta el, és ebben támogattuk az opcionális lehetőségét ennek az eszköznek, és azt is támogattuk, hogy a jogi forma a rendeleti forma legyen. A javaslat az a következő, a közös európai adásvételi jog a távoli partnerek között, tehát megkötött szerződésekre lehessen érvényes, tehát az online szerződésekben. És a jelentés fenntartja a szabad választás elvét, tehát a fogyasztó jogorvoslati választása szabad, és a fogyasztó a szerződés megkötése, illetve a szerződés megszegése után két hónappal legkésőbb közölheti az elállási szándékát. A második februári plenáros ülése, plenáris ülésen 2014-ben a parlament elfogadta ezt a jelentést, és Alessandra Morettit, illetve Axel Foszt jelölték most ki a második olvasatban a téma előadóinak. Ez tulajdonképpen több évnyi munka kiteljesedése ez a téma, és elképzelhető, hogy magára vonta a kínai jogalkotó figyelmét is. A szakbizottság tavaly Pekingbe utazott, és a sikeres tárgyalások után döntöttünk úgy, hogy meghívjuk dr. Viktor Meyerst, aki közjegyző és a Leideni Egyetem Hollandia előadója, tanára, valamint a Szigua Egyetem jogi fakultásán is tanít Pekingben. Tehát szakértőnket azért hívtuk meg, hogy ennek a lehetőségnek a megvalósíthatóságáról, illetve kívánatosságáról cseréljünk eszmét, hogy mennyire kívánatos az, hogy Kína példát vegyen, Kína példát vegyen a közös európai adásvételi jogról. Tehát mielőtt Dickstad Meyernek a jogi főigazgatóságtól átadom a szót, szeretném a szakértőnkre felkérni arra, hogy tartsa meg az előadását. Parancsoljon, uram! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívást, hogy itt szólhatok, és köszönöm szépen ezt a kiváló bevezetést is. Nagyon átfogóan bevezette a mai témát. Ami az események sorrendjét illeti, én valóban szeretnék egy rövid összefoglalót tartani, és ebben a beszédben szólnék arról, hogy mennyire megvalósítható, illetve kívánatos az, hogy kontinens közötti együttműködés jönjön létre az EU és Kína között ezekben a témákban. Ugye mindannyian tudjuk, és ez szerepel is egyébként ebben a kiváló dokumentumban, ami az európai adásvételi jogról szól, hogyha nincsen szakadék a jogrendszerek között, akkor a kereskedelem áramlása akár 40%-kal is nőhet. És ez igen jelentős növekedés lehetne. Ez ugye az egyik, amire az Európai Unió támaszkodik, tehát 40%-os kereskedelmi volumen növekedés. De egyébként ugyanez igazá válhat a kontinensek közötti kapcsolatokban is, nem csak az államok között, ami ugye most az Európai Unióban megvalósul. Kína most megváltoztatta, illetve Kína álláspontja alakulóban van, változóban van a jogszabályokkal kapcsolatban. Ja, tudjuk, hogy a kontinentális régió, az Európai Unió és Kína is polgári jogi rendszerben működik. De az elmúlt években azt láthattuk, hogy az amerikai jog, illetve a hongkongi jog komoly befolyást gyakorolt a kínai jogrendszerre. És egyébként ez olyan hatással volt, hogy a kínai polgári jogrendszer egy kicsit felkavarodott, ha így fogalmazhatok gyakorlatilag csipegettek az amerikai jogrendszer egyes elemeiből, csipegettek az európai jogrendszerekből, és most ez az egész egy kicsit keverék lett, keveréké állt össze. Néhány héttel ezelőtt, hogy pontos legyek, három héttel ezelőtt tartották meg a kínai kommunista párt negyedik plenáris ülését, és csak és kizárólag a jogállamiságra összpontosítottak. Ez a kínai kommunista párt történetében az első alkalom, amikor a kínai vezetők azt mondták, hogy a belső eszmecsere, ami több napig tart, témája az csak és kizárólag a jogállamiság legyen. Tehát gyakorlatilag ez a legmagasabb fórum, ahol eszmét lehet cserélni. Ugyanebben az időszakban több nemzetközi találkozó is zajlott. Az én egyetemen, egyetememen Kínában, Chihua, ennek az egyetemnek a neve nagyon nehéz kijelenteni, kiejteni. És itt például Mark Zuckerberg is részt vett a Facebook képviseletében, és bekerült egyébként a kínai újságokba is, hogy mandarin nyelven szólt a diákokhoz, de azért voltak unalmasabb ülések is, amelyek a jogról szóltak. Az egyik ülések egyikén a kínai legfelsőbb bíróság második alelnöke azt jelentette ki, hogy ő a jelenlegi helyzetet úgy látja, hogy mindenki a jogállamiságról beszél, de ő a jog tavaszáról beszél, mert új tervek borulnak virágba, új lehetőségek formálódnak a kínai jogban. És a kínai jogi tavasz időszakában én azt látom, legalábbis a nemzetközi találkozókon, konferenciákon az a benyomásom, hogy a jelenlegi jogrendszerben, hát legyünk szerények, a jogszabályokat a kínai tudósok és professzorok kritizálják, és konkrétan a polgári jog kerül terítékre, és olyan kritikák hangzanak el, hogy hát ez a polgári jogrendszer az elmúlt években túl gyorsan jött létre, nincs benne elég kötőanyag az egyes elemek között. Mi történik a gyakorlatban? Bizonyos jogszabályokat újraértékelnek Kínában, a polgári jog, a vállalati jog például ilyen helyzetben van, és én ezért mondanám, hogy vannak itt lehetőségek az Európai Unió számára. Meg lehetne nézni, ki lehetne deríteni, hogy esetleg olyan projektek, amelyeket az Európai Unióban már átgondoltak, felhasználhatók-e, felkínálhatóak-e Kínának. Egyébként ez igaz más országokra is. Mármint az a gondolat, hogy jogi projekteket, amelyeket itt már végig gondoltak, nagyon részletesen és jó minőségű munkát végezve át lehetne adni más országoknak. Mert ezek hasznosak lennének más feltörekvő országok számára is, nem csak Kína számára. De egyébként most itt ez egy kiváló alkalom, a kínai jogi tavasz, hogy az Európai Unió vizsgálódjon, lépjen, mert Kína a világ egyik legnagyobb gazdasága. És hogyha az európai jogrendszer, illetve a kínai jogrendszer alapa, alapja a lehető legkompatibilisebb maradhat, az nagyon sok lehetőséget jelenthet mindkét gazdaság számára, de mondom még egyszer, az európai gazdaság számára is. Ez a gondolat egyébként nem csak a sikertörténetekre igaz tehát, mint a, az, a közös európai adásvételi jog. Az elmúlt húsz évben, vagy akár nagyobb időtában is gondolkodhatunk, rengeteg projekt zajlott a jogi területen az Európai Unióban, és hát voltak olyan kísérletek, próbálkozások, amelyek elbuktak legalábbis a közvélemény szemében. Lehet, hogy bizonyos projekteket túl szépnek állítottak be, vagy megpróbálták mindenkinek a kívánálmait egy projekten belül megvalósítani, és ez volt a sikertelenség oka, de még a sikertelen projektek is ösztönzőek lehetnek, ihletet lehet belőlük meríteni máshol. Az alapgondolat az, hogy az ember megpróbálja a jogrendszerek alapjait kompatibilisé tenni, hogyha ez a kompatibilitás megvan, akkor teljesen mindegy, hogy egy projekt sikeres volt-e ebben a jogrendszerben vagy sem, mert a tapasztalatok komoly segítségére lehetnek a másik félnek, és segíthetik a jogrendszerek kompatibilitását is. Nos, az első záró megjegyzésem a rövid bevezető után a következő lenne. Azok a kínai tudósok, professzorok, akikkel én találkozom, nagyon Nagyra értékelik az európai jogrendszert, sok bölcsességet látnak benne, nagyra becsülik a szubszidiaritás elvét például. És amikor én Kínában az európai jogról beszélek, akkor gyakran kapok olyan válaszokat, olyan összefoglalókat tőlük, hogy hát az európaiak útmutatást adhatnak a tagállamoknak és ez nem mindig egyfajta diktátum a császár részéről. Azt hiszem, hogy ők, az ő meglátásuk nagyon helyes. És az előadásomat tehát, ezt a bevezetőt itt azzal jár, zárnám, hogy ahogy említettem, kiváló lehetőségek rejlenek a mostani helyzetben Európa számának, hogy segítséget nyújtson, hogy inspirációt nyújtson más joghatóságoknak, más országoknak. És szerintem Kína több okból is lehetne ezek közül az első. Köszönöm szépen, elnök úr! So, thank you very much for this introductory... Köszönöm szépen ezt a bevezető beszédet, és most megadom a szót Mayer úrnak, és meghallgatjuk az ő megjegyzéseit. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és a közös e, európai kereskedelmi jog Kínára való hatásairól beszélhetek. Kína nem az egyetlen olyan ország, amelyről itt szó van, de számos csendes óceán, illetve ázsiai ország tart most éppen ott, hogy a szerződés jogot megreformálják, vagy felülvizsgálják Japán, Ausztrália, Szingapur és természetesen Kína is. Nos, ők azt az e, álláspontot képviselik, hogy igyekeznek a szerződési jogot a globális e, kereskedelemhez jobban hozzáigazítani. Először ehhez megnézik a e, globális eszközöket, az ENSZ egyezmény például a nemzetközi kereskedelemről, az UNIDOA ELF például, vagy a közös referencia keret akadémiai munka, és emellett inspirációt és legjobb gyakorlatot keresnek a legfontosabb, a legnagyobb kereskedelmi partnereik házatáján is, és ez többek között az Európai Unió is lehet. Az európai eh, jogok, tehát a nemzeti jogok és az európai jog eh, akár exportálásra is kerülhet eh, Ázsiába vagy a szélesebb körül csendes óceáni térségbe. A ebben a, a kereskedelmi jog nagyon fontos szerepet játszik. Egy nagyon átfogó, összehasonlító jogi munka, munkáról van szó, amely minden nemzeti tradíciót figyelembe vesz, és az akira is épít. Valamint a meglévő jogi eszközökre, mint például a Bécsi konvencióra, vagy az UNIDROA elveire. A közös európai kereskedelmi jog további előnye a B2B és a B2C tranzakciókat egybe, ezek, mind a kettőt magába foglalja. Ez nagyon fontos számos ország számára, mert ezzel egy időben fogyasztóvédelmi jog bevezetésre is, vagy megreformálására is készülnek. Ezért tehát ez, ez az európai közös kereskedelmi jog nagyon fontos szerepet játszik. A harmadik dolog pedig, ami Cézára kapcsolatban elmondható, Ez nem diktátum egy császár részéről, hanem sokkal inkább saját döntésen alapul az ehhez való csatlakozás. Tehát ez egy kiegészítő lehetőség, amely mind a vevők, mind az eladók számára rendelkezésre áll, hogy tehát e, úgy döntsenek, hogy ezt az, hogy új jogszabályt vezetnek be a határon átnyúló tranzakciókra, és ezt csak akkor teszik meg, hogyha ez az új jogszabály hozzáadott értéket ad nekik. Ezzel tranzakciós költségeket tudnak megtakarítani, mert egy egységes jogot használnak, és egy egységes IT platformot. E, és ez azt jelenti a, a vevő számára, hogy nagyobb, szélesebb körű e, választási lehetőségeik vannak, választásai vannak e, alacsonyabb, vagy legalábbis versenyképesebb áron, és magasabb szintű fogyasztóvédelmi nívó valósul meg, és minden, ami harmonizált európai szinten, az legalább olyan magas szintű, mint a nemzeti szint, vagy még, maga, még magasabb szintű. Tehát ez tehát nem kötelező diktátum, hanem lehetőség. Az Európai Uniónak természetesen nagy, nagyon fontos értéke fűződik ahhoz, hogy a saját jogát exportálja. Mint fontos kereskedelmi partner, nagy, nagyobb konvergenciát érhetünk el, és ez kevesebb költséggel jár. Hogyha tehát arra tudnánk ösztönözni a kereskedelmi partnereinket, hogy a mi jogunkat alkalmazzák, ez kompetitív előnyt jel, komparatív előnyt jel, jelent számunkra, például az amerikai kereskedelmi partnerekkel szemben. És emellett nagyon fontos azt is elmondani, hogy hogy az ügyfeleiknek tanácsot adó jogi szakmában dolgozók, vagy a nemzetközi bíráskodásban dolgozók számára is nagy könnyebbséget jelent ez, és ez az mi ebben áll tehát a mi érdekünk, hogy exportáljuk ezt a jogot, vagy ezt a jogszabályt. Nos, amit tennünk kell, az a következő, hogy a közös európai kereskedelmi jogot minél gyorsabban fogadjuk el, és, és exportálj, exportáljuk. Reméljük, hogy Kína is érdeklődés mutat ez iránt. Elnök, köszönöm szépen. Dirk Miles, az Európai Bizottság igaz, igazságszolgáltatási főigazgatóságáról érkezett és most lehetőséget adunk a kollégáknak, hogy kérdéseket tegyenek fel, és várjuk a választ a hozzászólóktól. Mourinho Pinto képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Kína érdeklődést mutat közös európai kereskedelmi joggal kapcsolatban, hiszen ezek az előírások nagyon széles körű kodifikációs munkán alapulnak. Egy hagyománya van itt a kodifikációnak, például a napóleoni kódexet említhetném. A 19. század elejéről, 18. század végéről. Nagyon fontos dolog hogy Kínát érdeklik ezek az e, előírások. Na most ez csak a vételi jogra vonatkoznak-e, vagy, vagy ezek a kereskedelmi jogra vonatkoznak-e, vagy más kérdésekre is, mint például az emberi jogra, e, vagy pedig az egyéni garanciákra, vagy a polgári jogokra, hogy a polgároknak lehetőségük van például az állam ellen fellépni. Tehát alapvető e, e, emberi jogokra, alapjogokra, az emberi méltóságra vonatkozik-e ez. Aztán azt is szerettem volna tudni, hogy Európa nem próbálta meg például Európára egy kis hatást gyakorolni, vagy vajon valóban csak a merkantilista ügyekre akarja kiterjeszteni a behatását. Elnök, először meghallgatunk több kérdést is, és utána fogunk választ várni az előadóktól. Leprán úr következik. Igen, köszönöm szépen. Azt hallottuk, hogy az, e- a Kína érdeklődést mutat az európai adásvételi jog iránt, ennek az előnyét látják. Ugye ez nem egy diktátum, ahogy már említették a hozzászólók, de azért mégiscsak furcsának tűnik, hogy Kína így látja ezt, ugyanis Kínát nem úgy ismerjük, mint a nagyon finom reakciók országát. Nos, a másik dolog az a gazdasági érdekek, a gazdasági kérdések, ami az üzleti világot illeti, e, előnyünkre válna az Egyesült Államokkal szemben, hogyha európai edesvételi jogot fogadna el Kína, de mindazonáltal ezért egy kicsit, hát van egy kis rossz érzésem ezzel kapcsolatban, és nem arról van ez szó, hogy Kína oktrojára rá, oktrojálja ránk az ő érdekeit, egy kicsit mégis aggasztónak látom ezt a nagy elfogadást Kína részéről, mind a mellett, hogy természetesen az előnyöket is látom. Köszönöm, Hautala asszony, köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam Mayer urat, a kínai hivatkozásról, meg kellene nézni az különböző együttműködési területeket, mint például a e, civil együttműködés, polgári együttműködés, hiszen itt nagyon fontos, eminens e, elvekről van szó. Tudjuk, hogy az európai országok, az Európai Unió és Kína között hosszú távú jogi együttműködés folyik már. Igyekszünk az, például az emberi jogokat is exportálni Kínába, de hát ebben nem voltunk igazán sikeresek. Talán lenne más módja is annak, hogy megközelítsük ezt a kérdést. Ez egy kollektív kultúra nagyon hosszú múltra tekint vissza a kínai, de az is lehet, hogy a polgárok meglepő módon reagálnak. Lehet, hogy vannak még meglepetések, amik várnak ránk, úgyhogy ezt mindenképpen érdemesnek tartom végigmenni ezen az úton, és hát természetesen a gazdasági érdekek is ugyanolyan fontosak. Májer szúr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon izgalmasak ezek a kérdések, amelyeket feltettek a képviselők. <clears throat> Már csak azért is, mert én jogi személyekkel foglalkoztam a tanulmányomban. Kínában a jogi személy és a cég metafora. <clears throat> Ha jogi személyekről beszélünk, és arról, hogy milyen szerződéses kapcsolatokat létesíthetnek egymással. És azt mondjuk, hogy bármilyen szerződés megkötése lehetséges szabadságban, akkor értik, hogy miről beszélünk. Szerintem egy közvetett megközelítés lenne a legjobb. Nem kell feltétlenül konfrontációba belemennünk, a közvetett megközelítés gyakran hasznosabb, fenntarthatóbb, mint az ütköztetés a különbségeknek, az értékeknek, amelyeket mi vagy ők fontosnak tartunk, tartanak. Tehát az én véleményem az, hogy kezdetnek az lenne a legjobb, hogy gyakorlati kérdésekről beszélünk, tőkéről, cégekről, és <clears throat> miközben stratégiánk fő célját nem feledjük, a kommunikációban <clears throat> ezt hezzük az előtérbe, és a többi értékünket pedig indirekt módon közvetítjük és valósítjuk meg. Stellenmayer úr. rövid leszek, nem értek a kínai külpolitikához, de Hatala asszonyhoz hasonlóan <clears throat> úgy gondolom, hogy a szerződés jog alapja és az adásvételi jog, európai adásvételi jog fő gerince a kötelességek és jogok egyensúlya. Ezt azért ne felejtsük el és az európai szerződésjogban ö, csak arra érvényes a szerződésjog, akik megállapodnak abban, hogy ezt érvényesnek tekintik magukra. Tehát nem lehet kötelezni senkit arra, hogy ennek megfeleljen. És nagyon magas szintű a fogyasztóvédelmi, fogyasztóvédelme. Ez egy alapjogi elv Európában, hogy a gyengébb felet kell védeni jogilag ezeket nem lehet Kínában még alkalmazni. Tehát legfeljebb indirekt módon lehet lassan ezeket a dolgokat elfogadtatni a kínaiakkal. Én is ezzel értek egyet ezzel a megközelítéssel. Köszönjük, Márk úr! <clears throat> Én 35 évvel ezelőtt egy totalitárius rezsimben tanítottam jogot, és nekem pedig még úgy tanították, hogy a munkásosztály érdekeinek elérési, elérési eszköz a jog. Jó lenne, hogy ha nem ez érvényesülne, hanem az európai jogállamiság alapértékei is átmennének ezzel az exporttal Kínába. Nem látok több hozzászólási igényt, köszönöm az érdekes tájékoztatót most fel kell, hogy függesszem az ülést, mert a következő napi rendi pontot zárt ajtók mögött fogjuk megvitatni, ezért azokat, akik nem jogosultak a zárt ülésen részt venni, arra kérem, hogy hagyják el a termet.